68 tagunk a szabályzat 105. bekezdése szerint úgy döntött, hogy az Ekonnak az a döntése, hogy megkérdőjelezze a tanács 2014. május 15-i pénzügyi mechanizmusokkal, finanszírozási mechanizmusokkal kapcsolatos állásfoglalásával ellenvetést tegyen, ezt ö, visszavonták. Ma lehet módosítókat benyújtani ezzel kapcsolatban 17 óráig, illetve ma fogunk ö, külön szavazni délután 7 órakor név szerinti